Elnézést. Elnézést. ezt képviselő. Muchísimas gracias. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretném volna meghatni a lehetőséget, hogy tele van a terem kivételesen. Ma van a terrorizmus áldozatainak Európai Napja, március 11. emlékére, amikor is Madridban, Spanyolországban rettenetes merényletre került sor. Szeretném elmondani gyorsan és röviden, hogy a terrorizmus terrorizmus néhány embert öl meg, de mindannyiunkat terrorizál, félelemben tart. Emlékezzünk meg a terrorizmus áldozatairól. Köszönöm szépen! Thank you for that important... Köszönöm ezt a fontos felszólalást. Ferenca képviselő, ügyrendi kérdés? Mr. Forenza... Forenza, elnézést, Ferenca asszony, mondja az elnök Köszönöm, elnök asszony. A szabályzata kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt rasszista módon viselkedett egy európai parlamenti képviselő, aki a roma tagjait a társadalomnak, a társadalom fekáliájának nevezte egy tévéműsorban, aminek több millió nézet, nézője van. Ezért szeretném most megkérdezni azt, hogy tudnánk-e Bonanno képviselő ellen valamilyen intézkedést alkalmazni, hiszen ő tette ezt a megalázó kifejezést. Could, Could, could I please... Could I clarify... Tisztázhatnám a tisztelt háznak? Megengedik, hogy tisztázzam? Oké, okay, oké. Okay. Rendben. Golnis úr helyet foglalna? Lenne valami mondani valóm, és kérem hallgassa meg. Szeretném az utolsó megjegyzésre elmondani, hogy az elnök már tett egy kijelentést, és úgy gondolom, hogy nagyon világos ez, hogy reagált. Köszönöm, hogy szóba hozta ezt az ügyet. De most folytatjuk, és Valenza úr jelentéséről szavazunk. Ez a harmadik országokból történő import. Okay. Mr. Golnish. Rendben, Golnish úr. Megkérhetném, hogy egy pillanatra hallgasson? a szolgáltatokat megkérem, hogy tisztázzák az ön ügyrendi felvetését, de most szeretném folytatni a szavazással. tiszteletben tartaná a plenáris ülést? Köszönöm. Most megnyitom a szavazást, kedves kolléganők és kollégák, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, kollégák. Elfogadtuk, köszönöm. A következő jelentés, a Duda jelentés, a stabilizációs és társulási megállapodás. Montenegróval név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egy jelentés Duda úrtól. Kiváló minőségű húsa. És így tovább. Vámkontingensek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő Ismét Duda úr jelentése Törökországból származó mezőgazdasági termékek behozatala. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk egy újabb Duda jelentésre ismét a Törökországból származó mezőgazdasági termékek esetében bizonyos engedmények felfüggesztése. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a MATO jelentésre, a Földközi Tengeri Általános Halázati Bizottság létrehozása. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő jelentés. Regner asszony jelentése, a mentelmiak felfüggesztése, akkor mellette, Készfeltartással ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk egy Duda jelentése, ismét kézzel szavazunk, ismét mentelmi jog mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Fernandes jelentés, a 2016-os költségvetési iránymutatások eh, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Ismét eh, a nyolcas módosítóról szavazunk készfeltartással ellene. Tartózkodás. A következő, a kilences módosító. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Szerintem eléggé nyilvánvaló volt. 11-es módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva, 12-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Megnyit, zárom a szavazást? Elutasítva. 17-es. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. elutasítva. A 18-as név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát most a négyes készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a 20-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a 3-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva 22-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva a 6-os mellett ellene tartózkodás elutasítva 23-as mellett ellene tartózkodás elutasítva 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 27-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Elutasítva. 28-as név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 29-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. elutasítva. 30-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Elutasítva. Kettes név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. elutasítva, 31-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk, most pedig a, a zárószavazás név szerint megnyitom. The vote is now closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, kollégák. Akkor áttérünk a Pirinski jelentésre. Gratulálunk, gratulálunk. A 2013 éves jelentés a hármas módosító mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrzöm, kollégák, megnyitom a hármas módosítóról. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a négyesről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hatos módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyes. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Nyolcas módosító mellett. Nyilvánvaló volt, de ha ragaszkodik az ellenőrzéshez, akkor a kettesről szavazzunk név szerint. Megnyitom a szavazást. És most zárom a kettes kollégák. Elutasítva. A nyolcas mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Most az 54-es bekezdés mellett ellene. Tartózkodás ezt ellenőrzöm. Tehát az 54-es bekezdés megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 12-esről név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 13-as név szerint megnyitom. Zárom a 13-asról a szavazást. Elutasítva. 14-es név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Most a végszavazás. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. kollégák, akkor áttérünk a következő. Elnézést, elnézést, megelőztem saját magamat. De zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát lényeges többséggel. The 2014 progress report 2014-es Montenegrai jelentésre térjünk rá, egyes módosító kész fenntartása kérem jelezzék, hogy mellette vannak, vagy ellenzik. Tartok, tartózkodás elutasítva. 8-as módosító mellett ellene tartózkodók elfogadva. Négyes módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók ezt szeretném elektronikusan ellenőrizni a második részt, tehát megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette. Elnézést. A hetes kiesett, mert a négyest elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a kettes módosítóról a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk az állásolás teljes egészét szavazott meg mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Köszönöm, kedves kollégák! A következő szavazat a, a, a a, a, a, a, a, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság előradulási jelentése 2014-1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 8-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 8-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 8-as, pontosan 9-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrzik elektronikusan a 9-est, megnyitom a szavazást a 9-esről, lezárom, elutasítva. Kettes módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítva. Hármas mellett kiszavaz, ellene, tartózkodók elutasítva. 9-es módosítom mellette, ellene tartózkodók elfogadva 4-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 5-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva hatos preambulum bekezdés mellette ellene, eh, pontosan D eh, tartózkodók elfogadtuk, és a teljes átállásolásról egészében mellette ellene tartózkodók, kollégáim elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk. Rátérünk a következő jelentésre, amely Szerbia előrehaladási jelentése 2014-ből. Kettes módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. Egyes módosító igen szavazatok, nem szavazatok, tartózkodók, ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók, elfogadtuk. Rendben, akkor ellenőrzik géppel is, szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodok elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Hetes módosító, hatos módosító mellette, ellene elutasítva. 37-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Végül a teljes állásfoglalásról egészében mellette ellene tartózkodók. Kollégáim, ezt elfogadtuk. We now move to the vote on Kosovo. We begin with amendment. Rátérünk a Koszovóra. Hármas mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es módosító mellette kiszavaz elnézést, ellenőrzést kértek géppel? Jó, akkor a 9-est meg ellenőrzik géppel. So I've opened the vote on amendment 9 and I'm now closing the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk négyes módosító mellette. Elnézést. Bekiabálás mikrofon nélkül. Elnök asszony rossz számot mondott nekünk a legutóbbi ellenőrzés kapcsán. A kilences módosítóra gondol kérdezi az elnök. Az én szavazólistám nem mutatja azt, hogy ez visszavonásra került volna. So just to clarify... Na akkor tisztázzuk. A 9-es módosítót visszavonták, de aztán később visszatették a listára, ezért megszavaztuk, és elutasításra került. Négyes módosító. Show of hands, those in favor of... Kézfelemelések négyes mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk ötös módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, és a végszavazás készfeltétele mellette ellene tartózkodók, és ezt elfogadtuk. Köszönöm kollégák, rátérünk a hozzátéjelentésre. Kettes módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Név szerinti szavazás a teljes jelentésről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. Következő jelentés a gazdasági szemeszterről. Gutierrez Prieto az előadó, egyes bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Kettes bekezdés mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés három részben, első rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 24-es bekezdés, megnyitom a szavazást. 24-es bekezdés. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es bekezdés, három részben. Első rész név szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, szintén népszerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát kis különbséggel, de elutasítottuk. 33-as bekezdés részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44-es bekezdés, hát két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos módosító indítvány, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es bekezdésről szavazunk részenként, első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító indítvány név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 49-es bekezdés mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es bekezdés, két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Szeretném ellenőrizni a második részvel a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-es mondja az elnök, de kiavítja magát. 52-es bekezdés két részből áll. Első rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as módosított visszavonták. 56-os bekezdés Első rész mellette, ellene tartozkodik, Elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös bekezdés két részben, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazása. szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító indítvány népszerinti szavazása. szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69-es bekezdés két részből. Első rész el, mellette, ellene. Tartozkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartozkodik. Elfogadtuk. 71-es bekezdés. Két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kollégák, ellenőrizzük, jó, a 74-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 74-es bekezdés. Lezárjuk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös bekezdés három részből áll, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Második rész, 75-ös bekezdés második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartozkodik. Elutasítottuk. Négyes módosító indítvány név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 78-as bekezdésről szavazunk mellette. Ellene. Tartozkodik. Elfogadtuk. 5-ös módosítani indítvány név szerinti szavazásra. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es módosító indítvány népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. N preambulum népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító indítvány név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Dupla V preambulum mellette. Ellene. Tartozkodik. Elutasítottuk. Végső szavazás, négy szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm kollégák. We move to the next... Most pedig a következő szavazás következik, a Gálpelc jelentés, az Európai Szemeszter 2015-17-es pont két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott, kollégák. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalásról név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. A következő szavazásunk a gyermekek elleni szexuális visszaélések az interneten, 15-ös pont, kettő részben, első rész mellett. Ellene tartózkodást elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os pont, két részben első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as pont, két részben első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. L preambulum bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. M preambulum bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk második része mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás, teljes állásfoglalásra megnyitottam. Lezárom. És elfogadtuk. Köszönöm kollégák! Colleagues, if... Kedves kollégák! Kis csendet kérnek, amikor elhagyják a termet, mert szavazat magyarázatok következnek. Golnis úr, értettem, amit mondott, bár nem az eljárási szavazatnak teljesen megfelelő, mégis megadom ennek a szót, hogy ügyrendi pontot ismertesen Golnis úr. Tessék a szó. Elnökasszony! köszönöm, hogy megkaptam a szót az ügyrendi pontra. Ön olyan ügyrendi pontok esetében is megadta a szót, amelyek nem érintették a mai napi rendünket, és megkérdőjelezte az egyik tagunknak a hozzászólását. Én akkor akkor már elmondtam, hogy melyik eljárási szabályzati pont alapján szeretnék hozzászólni. Ennek ellenére ön elképesztő inkvizíciónak vetett alá engem. Én és kollégáim és az asszisztenseim, akik Strasbourgba jöttek, megdöbbentünk azon, hogy Schulz elnök a francia választások előtt nagyon ellenséges módon nyilvánosan vádol minket, még fölhívta a francia igazságügyminisztert és az európai hivitalt, és ez jogellenes, és meg sem hallgatott minket Schulz elnök úr, mielőtt ki mielőtt nyilvánosan megvedolt volna minket, ezzel megsértette a bizalmasság szabályát, az eljárási szabályzat ötös cikkéből, mint hogy megsértette a 11-es függeléket is. Kellett volna, hogy tájékoztasson minket előzetesen, nem tette meg, diszkrimináns, igazságtalan módon vádolt minket, és nincs igaza abban, hogy az asszisztenseink nem tudják ellátni a parlamenti feladataikat. Ha így folytatja, akkor minden egyes képviselőt és asszisztensét át kellene, hogy világítson, kezdje a saját szocialista társaival. Mert most, hogy áttekintettem a helyzetet, akkor csak az ő frakciójában kilenc olyan asszisztást találtam, akik képtelenek ellátni a parlamenti feladataikat, és soha életemben az Európai Parlamentben ilyen attitűd